kapott az elnök különböző kinevezésekre, ezeket majd a mai vita jegyzőkönyve tartalmazza. Amennyiben a jegyzőkönyvek elfogadására vonatkozó határidőig nem érkeznek ellenvetés,